a 2000, 211-es szakasz harmadik bekezdése szerint azt javasolja a bizottság, hogy a következő nyilatkozatot tegyük. Ezt a nyilatkozatot megkapták írásban, és elfogadjuk azt, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig nincsen senkinek ellen véleménye. Egy további megjegyzésem a 211 per 3-assal kapcsolatban az, hogy a az illetékes bizottság értelmezését a 90-es pontnak úgy fogadjuk el, ahogy ez megjelenik a kiosztott szövegben. Ezt a fordítást is megkapták önök, és ha nincsen senkinek negatív véleménye vele kapcsolatban, akkor azt elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyv elfogadásával